alkotmánynak a 222. évfordulóján tartják. Ez Európa első alkotmánya volt. Continuiamo con le votazioni. Most pedig folytatjuk a szavazásainkat. Seci Márkákis úr. Az általános költségvetése az Európai Uniónak a bizottság részéről. Név szerinti szavazást megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Elnézést, mondja az elnök. Most név szerint szavaztatom meg a második számú döntést az audiovizuális és kulturális végrehajtó ügynökségről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Hármas döntés, versenyképesség és innovációs ügynökség, megnyitom, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Négyes döntés, egészségvédelmi és fogyasztóvédelmi végrehajtó ügynökség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Agenzia. Elfogadtuk. Ötös döntés a transeurópai közlekedési hálózat. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Jóvá hagytuk. Hatos döntés az Európai Kutatási Tanács végrehajtó ügynöksége. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig eh, kutatási végrehajtó ügynökség hetes döntés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig első módosító indítvány, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig hetes módosító indítvány mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második módosító indítvány, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas módosító, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 78-as pont, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es pont. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 80-as név szerinti, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tessék önél szó. Igen. Egy technikai segítséget kérnék, mert nem tudtam szavazni, nem működik a gépem. Jó, rendben. 81-es pont, megnyitom a szavazást név szerint. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 82-es pont név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös módosító név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk. Hatos módosító név szerinti megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig ellenőrizzük elektronikusan a tízes módosítót. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalási indítványra szavazunk név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig a napirenden a Seti Márkákész jelentés, külön jelentés a számvevő szék 2009-es bizottsági mentesítéséről. Ötvenegyes pont mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A teljes állásfoglási indítvány név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig szavazunk az itele jelentésről, az EU általános költségvetése 2009. évi mentesítés Európai Parlament. Megszavaztatom, ez név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítvány első módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös pont, megnyitom név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nem, elnézést javítja az elnök, elfogadtuk. Hármas módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes okafogyottá vált. Ötös módosító, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Hetes név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os pont név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 87-es pont. Hat külön részben szavazunk. Első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötödik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatodik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90-es pont, név szerinti szavazás megnyitom. Votazione chiusa. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 8-as módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kilences módosító, megnyitom név szerint. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 119-es pont két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 129. Van egy szóbeli módosító hozzá Luling asszonyé. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm nevében szóbeli módosítást szeretnék benyújtani. Itt ez egy technikai módosításról van szó. Én azt javaslom, hogy az III, az I, az II és az III pontok itt szóljanak, ezekben a jövő időt összetett múlt idővel helyettesítsük. Azok az intézkedések, amelyek ebben a bekezdésben szerepelnek, ezeket már beindították régóta, több mint két éve, tehát semmi értelme nincs olyan dolgot követelni a jövőben, ami már megvalósult a múltban. Tehát azt hiszem, hogy ez ezt a minimális logikát bárki beláthatja, tehát a következőnek, ezt következőt kellene mondani. Az Európai Parlament azt állítja, hogy az 50 évtől kezdve a csökkentett nyugdíjat eltörölték, és a nyugdíj korhatár már 60 63 évre emelkedett, és az alapok kezelőit arra kérték, hogy, tehát múlt időbe kell tenni az egészet. Grazie, onorevole Lulling. Köszönöm szépen, Lulling asszony. Van-e ellenvetés a szóbeli ellen, ha nem, akkor szavazzunk mellette? Igen, elnézést, mondja az elnök. Két részben szavazzunk. 129-es első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Már név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Emendamento approvato. Paragrafo... Elfogadtuk. 130-as pont. Két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás. Sajnos ezt elektronikusan kell ellenőriznünk, mert nem tették fel a kezüket, tehát 130-as második része. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 131 két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 132-es három részben első rész mellett második ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, mondja az elnök, vagy ellenőrizzük? Tehát akkor a második részt ellenőrizzük, a 132-esből megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk harmadik rész mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Igen, igen, ellenőrizhetjük tehát a 133-as más, 132-es harmadik részét lezárom a szavazás. Elutasítottuk. 133-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 142-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 143-as név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a teljes állásfoglalási indítvány mellett szerinti szavazás, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Relazione Rivellini sul... Most pedig a Rivellini jelentés a következő szavazás tárgya a 2009-es év a tanácsa vonatkozó mentesítése. Szavazásra, bocsátom, nép szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor az négyes bekezdés név szerinti szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk Hármas módosító népszerinti szerinti szavazás tárgya megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es bekezdésnél tartunk. 7 részben népszerinti szavazás. Megnyitom az első részre. Elzárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. Negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatodik rész. Szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Hetedik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. És most a teljes állásfoglalás tervezett módosított formáját bocsátom szavazásra, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, Rivellini úrnak. Most is az ő jelentése jön, az általános költségvetés, a számbevőszékre vonatkozó részének mentesítése. Név szerinti szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. Most haladjunk a állásfoglalás szövegében egyes módosító név szerinti szavazásra bocsájtom. Lezárom. Elvetettük. Most a teljes állásfoglalás szövegét név szerinti szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok ismét Ravelli úrnak. Még mindig az ő jelentésénél tartunk. 2009-es év mentesítés a Gazdasági és Szociális Bizottság. Név szerinti szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. Nézzük meg magát a állásfoglalási indítványt. Hármas módosító, két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elvetettük. Nézzük meg géppel. Megnyitom a második része vonatkozó szavazást. Lezárom. Igen, elvetettük. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító, kérem mindenki magasra, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt nézzük meg géppel, ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók átment. Géppel megnézzük, ellenőrizzük? Nem, nem kell. Akkor a hetes módosító mellette ellene tartózkodók úgy tűnik elvetettük. Ellenőrizzük? Ám legyen, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kérem mindenki jó magasra tegye a kezét, amikor szavaz. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Kilences név szerinti szavazás tárgya, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 11-es. Név szerinti szavazás szintén megnyitom. Lezárom. Ezt jóvá hagytuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Most a teljes állásfoglalás szöveg módosított formáját bocsátom szavazásra, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok ismét a jelentéstevőnek. Még mindig az ő jelentésénél tartunk, 2009-es mentesítés régiók bizottságára vonatkozó. Név szerinti szavazás a döntésben. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Haladjunk most a állásfoglalásban. Egyes módosító név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Hármas módosító. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A teljes szöveg módosított formája, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok ismét a jelentéstevőnek. Most Tász úr jelentése került terítékre. 2009-es mentesítés, 8-as, 9-es és 10-es fejlesztési alap vonatkozásában név szerinti szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, lássuk a állásfoglalás szövegét. Kettes módosító, ki van mellette, magasra, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Egyes, hármas ugyanaz, mellette ki van, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. A teljes állásfoglalás szövegére megnyitom a népszerinti szavazást, lezárom. Elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, Stász úrnak. A következő szavazást adja a Stavrakakis jelentés. A 2009-es mentesítés tárgyában az Európai Gyógyszerügyi Gyógyszerügynökség vonatkozásában név szerinti szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, ám most a módosítókat is ezért sorra kell vegyük. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, ha akarják, ellenőrizzük. Nem akarják. Menjünk tovább. Négyes mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elvetettük. Mindenki magasra kérem, mikor szavaz. Ezt ellenőrizzük, a négyes módosítóra ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodók szerintem elvetettük. Nézzük meg. Megnyitom az előző szabadás a 11-es módosítóra. Lezárom. Elfogadtuk bizony. Kérem, mindenki nagyon magasra tegye a kezét, mert nem nagyon látni, hogy ki hova szavaz. 12-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. Most az egész módosított szövegre szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Stavrakakis úr nevét most már remélem jól mondom ki a végén. A következő szavazás tárgya az Európai Alapjogi Ügynökség mentesítése. Név szerinti szavazást nyitok meg. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most nézzük a javaslatot. Nincsenek módosító javaslatok, ezért szavazunk. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Stavrakakis úrnak. Sul discarico adesso dell'esercizio 2009 impresa következik a 2009-es mentesítés közös vállalkozás az ITER-rel kapcsolatban. Hm, szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a határozati javaslatról nincsen módosító javaslat, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, most pedig következik Morera jelentés. Vészhelyzet autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára név szerint szavazunk. 43-as módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. egy módosító javaslat az Interbizottság részéről. Együtt szavazunk ezekről blogban mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 26-os módosítás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szeretne a képviselő egy szóbeli módosítást benyújtani. 99-es cikk második pontjában a tagállam kérése után betennénk azt a mondatot, hogy bármely jogi személy vagy olyan társaság, amelynek nincs jogi személyisége, amely az Európai Uniós ipar nevében lép fel. Azért tennénk ezt be, hogy koherensebb legyen a szabályozás, a többi védzáradékhoz illeszkedjen, amelyek a dél korával kötött szabadkereskedő megállapodás védzáradékában szerepelt. Köszönöm. Ci sono obiezioni? Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor folytatjuk. A 33 as szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 42-es mellett, illetve név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Szavazunk 34-esre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a 38-as mellette, ellenőrizzük, ellenőrizzük, még egyszer, a 34-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as tehát, kérem egyértelműen jelezzék mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 39-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik a 40-es 40-es mellette. Jó, ellenőrizzük a 39-es, még egyszer, kérem szépen egyértelműen jelezzenek. Csak a képviselők egy harmada jelentkezik. 39-es mellette, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es. Kérem világosan jelezzenek mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva következik a 44-es módosítás. Két részben szavazunk mellette, az első rész ellene tartózkodás. Elutasítva második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig szavazásra bocsájtom a bizottság én módon módosított javaslatát. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadva. Moreira képviselő úr hozzá kíván szólni. Thank you, President. Ez... Köszönöm, elnök úr. Nekem mandátumom van a szakbizottságomtól arra, hogy kérjem a jogalkotási állásfoglalásra való szavazás elhalasztását. Ez természetesen nem függ az én személyes álláspontomtól. No, no, no, no, no, no. Scusate, devo dare la parola alla... Elnézést, a bizottságnak kell megadnom a szót, tessék. Yeah, the commission can agree with... A bizottság egyetért azzal a javaslattal, hogy halasszuk el a szavazást az a jogalkotási állásfoglalásról. So possiamo votare. Akkor tehát Moreira úr javaslatáról szavazunk, ki támogatja ezt. Ki van tehát az elhalasztás mellett, ki van ellene. A javaslatot tehát elfogadtuk. Tehát elhalasztjuk az erről való szavazást, és visszaküldjük ezt az anyagot a bizottsághoz. Relazione dell'onorevole Schutler. Következzék a Schlitter jelentés. A tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések címmel. Szavazásra bocsájtom az egyes módosított, ki van emellett? Emeljék a kezüket, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük az egyes módosító megfelelő részét, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Se volete un check, la votazione... Ha elektronikus szavazást kívánnak, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Név szerinti szavazás következik. A négyes módosítóról megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító megfelelő része mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító megfelelő része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító megfelelő része mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, mert nem emelik a kezüket. Megnyitom a szavazást. Voto Júza Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene. Így nem lehet megítélni, tehát elektronikus szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító. Kérem emeljék a kezüket mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes módosító megfelelő része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító megfelelő része, a 12-es preambulum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazásra bocsájtom a bizottság ekként módosított javaslatát mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazásra bocsájtom az állásfoglalás tervezetet. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Következzék a Moreira jelentés a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás címmel. Három módosítónk van, ezeket együtt bocsájtom szavazásra mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazásra bocsájtom a bizottság ekként módosított javaslatát mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazzunk most az állásfoglalás tervezetről, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadva, gratulálok a jelentéstevőnek. Ora alle Következzenek most a szavazáshoz fűzött indoklások.